Köszönöm szépen. Most pedig egy újabb napi rendi pont következik. Sánchez Schmidt féle jelentés az európai gazdasági növekedés foglalkozása érdekében az európai kulturális kreatív változatok előtérbe helyezésével foglalkozik a jelentés. Négy percben kap egyébként szót az előadó. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, tisztelt kollégák! A kulturális és kreatív iparágak révén a növekedés és a munkahelyek teremtésének támogatása. Milyen sokat mondó cím. A kulturális és kreatív iparágakról már 2011-ben készítettünk egy véleményt. Egyértelmű a cél, a válságban konkrét út, utat kell mutatni ahhoz, hogy hogyan lehet kilábalni ebből a válságból. A kreatív és kulturális iparágak számos érdeket is szolgálnak. Előre haladnak a válság ellenére, és ellenállóbbnak mutatkoznak, mint az unió gazdaságának egésze. Támogatják a szociális kohéziót, és teljesítik az Európai Unió küldetését, hiszen az a 2020-as stratégiát is teljes mértékben megvalósítják, hiszen intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést valósítanak meg. Az innováció, a versenyképesség, a társadalmi beilleszkedés is a következmények között szerepel, és Európát ez nyitottabbá teszi a világra. Exponenciálisan növekszik ez az ágazat az elmúlt 20 évben a munkahelyteremtés és a növekedéshez való hozzájárás területén is. Évente több mint 800 milliárd eurót jelent ez 4,5%-et a GDP-nek és, a, és 8 millió munkahelyet. És a terjesztés a digitális világ révén még könnyebb. A tagállamoknak be kell ruházniuk ezekbe az iparágakba a válság idején. Ennek az előnyei lehet az, lehet az is, hogy az olyan alapok, mint a kohéziós alap, az Európa alap, a kulturális alap már rendelkezésre áll. Az európai kultúra nagymértékben regionális jellegű, például a Cannes Avignoni vagy Strasburgi Fesztivál fontossága nem elhanyagolható. Az európai alapokat is fel kell használni a kreatív iparágak erősítésére és a kulturális örökség gazdasági értékének kiaknázására. A kulturális és kreatív iparágaknak jelentős potenciáljuk van. Hozzájárulnak a társadalmi kohézióhoz és a kulturális sokféleséghez. Az Európai Unió szintjén ezt a lendületet ösztönözni kell, és fejlesztésüket segíteni kell. A versennyel, az adózással kapcsolatos szabályzási kereteket, a szakképzést, az új pénzügyi eszközöket, a kulturális művek jobb terjesztését, a, a feliratozás, fordítás, szinkronizálás, a szerzőjogok védelme, az üzleti modellek, a szellemi tulajdonjog védelme egy vonzó üzleti ajánlat ezek mind ide tartoznak. Ez hozzájárulhat a média pluralizálódásához és a kulturális sokféleséghez. Európának támogatnia kell a kulturális és kreatív ökoszisztémát, és támogatni kell az innovációt, a versenyképességet, a világra nyitott oktatást és a szociális beilleszkedést. A kulturális sokféleség mindenképpen hozzáadott értéket jelent, és a szociál gazdasági növekedést is támogatja a a művészet és az üzlet kereszteződésében álló ágazat lehetővé teszi, hogy megakadályozzuk a válság elmélyülését. A területi fejlesztési stratégiákba is be kell ezt illeszteni, akár helyi, akár regionális skálán, és még annál is inkább, hiszen a fiatalok így tudnak hozzájárulni a gazdasághoz. A kulturális és kreatív iparágak hozzájárulnak az európai kulturális tőke kialakulásához. Ezek olyan munkájákat teremtenek, amiket nem lehet máshová áttelepíteni, ezért ez ellenáll a globalizációnak, és az exportot is lehetővé teszi. Kedves kollégák, ebben a nehéz gazdasági helyzetben a kulturális és kreatív iparágakat a jellegzetességek tiszteletben tartása mellett elő kell segíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Sánchez Schmidt asszony. És most elkezdjük a spontán hozzászólásokat. Az első hozzászóló López Isturis White lesz. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megengedi, hogy ismét hozzászóljak. Szeretnék köszönetet mondani Tereza Sánchez Schmidt kollégának ezt a jelentést. És szeretnék kihangsúlyozni egy olyan kérdést, ami a kreatív fiatalokhoz kapcsolódik. Ahogy az előadó asszony is elmondta, a társadalmi kohéziót segíti elő ez az iparág és az Európai Unióban nagyon magas a fiatalok munkanélkülisége, és ezért minden korábbi időszaknál fontosabb most, hogy a kreatív fiatalok tevékenykedhessenek. Nem a támogatott kultúrára van itt szükség, hanem arra kell ösztönözni a fiatalokat, hogy magán kis- és középvállalkozásokat alakítsanak, amelyek aztán lehetőségek bölcsőjévé válnak az Egyesült Államokkal megkötöttünk el egy megállapodást, de arra lenne szükség, hogy valódi kulturális csere történjen az Unió és az Egyesült Államok között. A kultúra ezen kívül regionális jellegű, és én úgy vélem, hogy a kultúra valójában európai, és természetesen figyelembe kell venni a régiók és területek szokásait, hagyományait is. Köszönöm. Next speaker is Mar- Köszönöm, Grisbeck asszony kap ismét szót. Yeah. There is a blue card. Kék kártyát mutat fel az, elég, Ez egyik kolléga. El tudja fogadni? Sanchez úr a kék kártyán. Mr. Lockhart. Okay, I will give the floor uh, directly to Mr. Lockhart. Lockhart úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Kultúrás Szakbizottság tagjaként köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezt a nagyon fontos vitát a kreatív ágazatról. Teljes mértékben egyetértek a kiinduló ponttal. Azt gondolom, hogy a kreatív ágazatok segíthetnek a munkahelyteremtésben és a válságból való kilábásban. Azért kértem szót, mert ha megnézem a jelentést, akkor csalódottan kell, hogy konstatáljam azt, hogy itt létezik a protekcionizmus, mintha a kultúrát vattába lehetne csomagolni, és így segíteni. A 16-os cikkelyre szeretnék utalni. Az USA-val a szabadkereskedelmi megállapodások próbálják meg becsempézni a kreatív ágazatokat, a liberális frakció ezt nem tudja támogatni, hiszen ez káros volna és nem hasznos. Azt gondolom, hogy nyitva kell hagyni a kultúrához vezető utat, és azt gondolom, hogy a kultúra ezt el is fogja élni. Például a Dán, illetve a francia kulturális ágazat minden bizonyal győztesen fog kikerülni az amerikai kulturális ágazattal való versengésből. Dán delegáció mindehez ragaszkodik, és nem tudjuk a kulturális szabad kereskedelmi megállapodás részévé tenni ezt a pontot. Köszönöm, Paska úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a zöld könyv kapcsáni egyeztetés nagyon fontos szerepet játszott, hiszen a bizottság közleménye ezeket az ágazatokat a növekedés érdekében véli támogatni. Ez új lendületet ad a növekedés pályára állításában, és felmerül az a kérdés is, hogy mit kell tenni. A kreatív emberek, akik kvázi um, kis uh, saját a garázsukban, vagy pedig valamilyen kis uh, a lakásuk részében kezdték el a cégeket felél, felállítani, ezek ma világvezető kommunikációs cégek. Tehát fontos, hogy támogassuk a kreativitást, gondoljunk csak az Apple-re, a microsoft Microsoft-ra, vagy a Google-re. A kreatív ágazatok a kreatív ágazatok nagyon fontos lendületet adnak minnyájunk számára, de az is fontos, hogy a kreativitásból eredő lehetőségeket fel is használjuk, és ezt Európába támogassuk. Köszönöm szépen. Hölgyeim, És pedig, hölgyeim és uraim, megadom Reding biztosnak a szót, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt képviselők, a bizottság üdvözli a parlament támogató hozzáállását az Európai Unió integratív megközelítéséhez. Ezek az ágazatok, a kulturális ágazatok tehát nagyon fontos szerepet játszanak Európában, és fontos szerepet játszanak a növekedési stratégiában. Ezért a bizottság felszólította a tagállamokat, hogy sokszintű stratégiát dolgozzanak ki, és így a kultúra és a kreativitásban rejlő potenciált helyzetbe hozzák támogassák, és magas szintű prioritást adjanak neki a nemzeti fejlesztési agendájukban. Az európai programok, ez a két európai program fontos eszközét jelenti ennek a megközelítésnek. Sanchez Schmidt asszony öm, öm, jelentése felveti és összegzi a fontos észrevételét a bizottsági anyagának, például a kreatív képességek támogatása, a finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása, a digitalizáció megteremtése és a globalizáció segítése, valamint a nemzetközi piacokhoz való hozzáférés megteremtése. A bizottság hosszú távú stratégiai víziót írt le, de ugyanakkor egy rövid távú gyakorlati agendát is megfogalmazott, amelyeket koordinált megközelítésben lehet az elkövetkező években támogatni. Az EU finanszírozás új generációja a 2014 2020 os időszakban sok lehetőséget kínál majd a kreatív ágazatok számára. A kreatív, kreatív Európa program a művészeket és a más kreatívokat támogatja abban, hogy határon átlépő módon tevékenykedjenek. A kulturális közösség és a regionális és helyi hatóságok fontos, hogy a kohéziós politikai alapokat is felhasználják, ezért a bizottság támogatja ezt a jelentést, amely, amely a helyi és a regionális támogatást is helyzetbe hozza és segíti. Ezzel a e, záró észrevétellel lezárjuk ezt a vitát, és ma 12-kor szavazunk erről a jelentéstervezetről. dalším bodem jednání e, je prohlášení komise které. ezt a vitát lezártuk a következő pontunk a napirenden a bizottság nyilatkozata az európai bankunióról szóló tárgyalások kapcsán. gondolom mindenki látja hogy a